Eston asszony nyilatkozata Kirgizisztán témájában. Meg is adom a szót Eston asszonynak, a bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint tudjuk, a helyzet nagyon feszült, és Kirgizisztán felhívta a média és politikai érdeklődés figyelmét figyelemmel követtük az eseményeket, április 7-én és 8-án küldtem egy delegációt azonnal a házongások után Pia Marel vezetésével az országba, és szoros kapcsolatban maradtunk a látogatás egész ideje alatt. Egy koordinált ENSZ, eh, EBSZ és Európai Uniós eh, együttműködés tovább folytatódik Biskekben egészen addig, amíg a válságon nem lehet úrra elleni. Tegnap beszéltem a kazah, eh, Szadabajev kazah külügyminiszterrel, aki az EBSZ soros elnökeként ellátogatott szintén Biskekbe, és beszámolt arról, hogy feladatait elvégeztem az 51, 50-es cikke értelmében, a jelenlegi alkotmány 50. cikke értelmében úgy tűnik, hogy az elnök távozása csökkentheti a politikai nyomást, ez azonban nem a történet vége, biztosítanunk kell a stabilitást és a közrendet. Az erőszakos lázongások folytatódnak, a jelentések arról számoltak be, hogy öt ember veszítette életét, tehát gyilkoltak meg öt embert Biskek külvárosaiban lázongások kapcsán a jogrend és a jog visszaállítása prioritás kell, hogy maradjon a polgároknak és a vállalkozásoknak. Fontos, hogy lehetősége legyen fizikai integritásuk megőrzésére, és életüket folytathassák. Átmeneti kormány vette kezdetben működését, Bakiev elnök visszavonult, illetve lemondott, de a az alkotmányos demokratikus rendet nem könnyű visszaállítani egy új alkotmány, van kidolgozás alatt, ezt népszavazás során kell megerősíteni, és elnöki választásokra is sor kerül. Mi egy ilyen tervnek nagyon örülünk, ami még fontos számunkra ebben a kontextusban, az az, hogy a az alkotmányos részvétel biztosított legyen. Fontos, hogy minden nemzetiség és kisebbségi csoport részt vehessen az alkotmány kidolgozásában, mielőtt ezt népszavazásra bocsátják. Az eddigi fejlemények bátorítóak, és remélem, hogy ez így is marad. Hétfőn a luxemburgi külügyminiszter találkozón erre a témára még tovább egyeztetünk. Nagyon fontos a demokratikus család erősítése, a legitimitás helyreállítása, és mi technikai, politikai és pénzügyi segítség nyújtásban is részt veszünk a az alkotmányos reform folytatása szintén nagyon fontos, és tudjuk az elmúlt évi elnökválasztások alapján, hogy igenis szükség van a javításra. Az ebesszel együtt továbbra is figyelmel fogjuk követni az elnökválasztást, és Kirgizisztánban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az ottani emberek a nyitott társadalom és a demokrácia felé vezető úton minél gyorsabban előre haladjanak és hajlandóak vagyunk a humanitárius problémákkal is foglalkozni, amelyeket a jelenlegi események teremtettek. A Vörös Kereszt és az ENSZ fejlesztési programja úgy tűnik, hogy nem képesek kielégíteni az igényeket. Az EKU főigazgatóság továbbra is figyelmek követi majd a humanitáriánus helyzetet. Fontos, hogy az emberi jogok, az oktatás, a szegénység megszüntetése prioritások maradjanak. Az elmúlt két hét drasztikus eseményei után nagyon fontos, hogy felelősségre vonják azokat, akik okozták a lázongásokat, több mint 80 ember veszítette életét, nagyon sokan megsérültek. Ezeket az eseményeket nem lehet pusztán félretenni, és tisztázni kell azt, hogy mi is történt, ki volt ezért a felelős, és mit kell tenni annak érdekében, hogy soha ne ismétlődhessék meg a múlt jövőben. Szükség van uh, szociális és gazdasági reformokra, mérható reformokra, és a kirgizisztáni példa is a rossz kormányzást mutatja, és azt, hogy ez politikai instabilitást és végső soron erőszakot eredményhezett. A fosztogatások, a bűncselekmények tovább súlyosbítják a helyzetet. Hétfőn a miniszterek találkozóján arról a politikai keretről szeretnék tárgyalni, amely az Európai Unió hajlandó kidolgozni, és természetesen szeretném meghallgatni tisztelt képviselők véleményét is erről a témáról. Köszönöm. Due minuti all'onorevole Brock. Két percre Elmar Brocknak adom meg a szót. Frau Viz. Tisztelt alelnök asszony, kedves kollégák! Szeretném megköszönni a helyzetértékelést, és helyesnek is tartom a helyzetértékelést. Először a rendet, a nyugalmat kell biztosítani, az emberi életeket garantálni, és ezekre az alapokra lehet azután építkezni. Az utolsó megjegyzéséből világosá vált az is, hogy milyen mértékben kell gondoskodni a gazdaság és társadalmi fejlődésről. Ugyanis ez egy fontos mérce, enélkül nincs politikai stabilitás. És ide tartozik az egyenlő elvánás kérdése, a korrupció elleni fellépés, hiszen jogosan vagy nem jogosan, de ez vezetett el a zavargásokhoz. Azt hiszem, látnunk kell azt, hogy ezek az országok nagyon instabilak erőfeszítéseket kell tennünk a stabilitás megteremtése érdekében, hogy az állam építés, a demokrácia, a jogállamiság döntő fontosságúvá váljon, hiszen itt nem csak egy országról van szó, az egész régió rendkívüli stratégiai jelentőséggel bír számunkra. Nem csak a régióban lévő energiaforrások miatt, hanem összességében is. Hogyha megvizsgáljuk, hogy milyen irányultság figyelhető meg a volt eh, szovjet utolt köztársaságok körében, és hogyha a rossz fundamentalista irányba mozdulnak el, vagy fejlődnek ezek az országok, annak katasztrofális eh, hatása lenne ránk. Ezért eh, segítünk egy ilyen országoknak, rendkívül fontos ez a segítség, hogy eh, ne következzen be ilyesmi, és ez az érdekünk is, nem csak a segítség szempontjait kell figyelembe venni. És szeretnék emlékeztetni arra, hogy a szomszédok régióban lévő nagy szomszédok is kell, hogy osztozzanak a felelősségben, és ezeket a, a bizonyos országok meggyengülését nem szabad felhasználni arra, hogy a modern fejlődésnek nem megfelelő tendenciákat támogassanak. Köszönöm, Brokkor. Szóda, úré Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt főképviselő asszony, én is szeretném megköszönni a beszámolót. Egy diktátort vagy elnököt megbuktatnak, a nép újjong, örül a demokráciának, amely majd az ala megvalósul, és néhány hónap múlva ugyanebben a helyzetben vagyunk megint csak a demokráciát azért hálítják eh, helyre, hogy eh, bizonyos eh, családtagoknak jutassanak újabb pozíciókat. Reméljünk, hogy most nem ugyanez a ciklus folytatódik, és Róza Rosa Éva egy más irányba viszi az országot. Amit eddig láttunk tőle, az erre utal, de hát ezek az erre utaló jelek nem elégek a számunkra, bizonyítékokat akarunk egy más hozzáállást kell mutatnia az új vezetőnek, és remélhetőleg most olyan belátóvá válik az új vezető, hogy nem a viszályt akarja tovább élezni, hanem megpróbálja a válság közepette azért eh, a demokratikus eh, fejlődést előmozdítani. Sajnos nem csak eh, nem kérdésszára igaz ez, amit elmondtam, több más országban hasonlóak a viszonyok. Kazaksztán képviselőjének sok szerencsét kívánok. Az, de ha Üszbergisztánra vagy más országokra gondolunk, ott is sok a megválaszolandó kérdés. Persze a demokráciát nem tudjuk, mint egy árut elvinni ezekbe az országokba, és ott lerakni nekik, hanem ezt ott kell felépíteni, és hogy hogyan, ezzel még foglalkoznunk kell. Ahogyan Brock kollega is elmondta, nagyon forrongó ez a régió, és nem elég, ha a tisztelt fő képviselő ellátogat oda. Még emlékszünk rá, Frank Walter Steinmeier a német elnökség alatt egy közép-ázsiai stratégiát dolgozott ki, amiről azóta keveset hallottunk. Ezért önt is arra kérem, hogy nyúljanak vissza, vegyék elő ezt a stratégiát, hiszen szükség van egy stabilitási stratégiára ebben a régióban. Nem csak az energiállátásra van szó Türkmenisztántól Kazaksztánig, hanem stabilitásra, politikai stabilitásra van szükség egy olyan területen, ami nagyon közel van Afganisztánhoz néhány országban, Afganisztánban, más országban tudjuk, nagyon törékeny a helyzet, és problematikus. És természetesen az emberiesség kérdése is felvetődik, hiszen e, el kellett volna kerülni minden áldozatot. E, új közép-ázsiai stratégiára van tehát szükség, gazdaság, demokrácia, emberiesség e, elemeiből kell, hogy összeálljon ez a stratégia, és kérem, hogy a mostani események indítassák önt arra, hogy újra elővegye és továbbfejleszte a közép-ázsiai stratégiát. La parola l'onorevole Rinaldi per due minuti. Köszönöm szépen, Rinaldi képviselőnek adom meg a szót két percben. Főképviselő asszony, a, a ö, konklúziókban van egy utolsó oldal, amelyik leírja azt a, az Odisseát, amit egy több év, ezer éves történet, hogy megünneplik a hősnek a feleségét, a illetve szeretné a férnek a sírhelyét megvédeni, úgyhogy a saját nevét teszi rá, azért, hogy ne legyen további támadás az ellenség részéről. Ez egy politikai vállalás a nép nevében. Valami hasonlót várunk mi is ettől az új kirgiz vezető osztálytól Tisztelt főképviselő asszony, nagyon örülök az ön pozitív, konstruktív álláspontjának és az átmeneti kormánynak, de fontos lenne, hogy egyértelmű intézkedések, illetve reformok történjenek. Nem elegendő megelégedni egy világos ütemtervvel arról, hogy hogyan indítják újra demokratikus szabályokat, mert az időközi kormánynak nincsen igazi legitimitása, amit a nép, nem a nép választotta meg. Operatív módon kell küzdeni a korrupció ellen azért, hogy végre Kirgisztánban is létrejöjjön egy független bíróság, ami egyelőre nem így van másfelől azért is fontos ez, mert a keretek között csökkenteni kell azt a nomenklatúrát, amelyik az elnyomó bürokráciát működteti és ebben a kritikus helyzetben ö, ö, sürgősen kell lépni. Ez tulajdonképpen egy teszt is abból a szempontból, hogy az Európai Uniónak a közép-ázsiai elképzelésé hogyan valósulhatnak meg az Egyesült Államoknak és másoknak, akinek kevés a befolyásuk, és egy kicsit az orosz nyomás alatt vannak. Tehát ez mindenképpen egy esély számunkra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Alelnök asszony, tisztelt Főképviselő asszony. Hallottunk arról, hogy azok a remények, amelyek még léteztek 2005-ben, egészen mások voltak, miszerint lesz egy új elnök, aki a lakosság érdekeit komolyan veszi, a demokrácia, a beleszólási jog értelmében. Ez nem így történt, és ugyanaz következett be, mint elődjénél. Azt gondolom, hogy az Európai Unió fontos, hogy erőteljesen beavatkozzon ebbe a helyzetbe. Elérkezett ennek az ideje, és a asszony ön elmondta, és én ezt üdvözöltem is, hogy a különleges megbízottat, morált elküldte az országba. Ez nagyon hasznos volt, de ugyanennyire fontos lenne, hogyha az Európai Unió, és, és remélem, hogy ez a, a tanácson elfogadása is kerül, tehát fontos, hogy a közép-ázsiai stratégiát úgy revidiálja, hogy hatással lehessen az eseményekre. Van. Hogyan szeretnék támogatni azt, hogy az alkotmányozási folyamat átfogó lehessen, amely minden embert bevon ebbe, amelyre ön ugye javaslatot is tett. Nagyon fontos mi hozzájáruljunk ahhoz, hogy ez a régió és Kirgizisztán egy olyan országá válhasson, amely az együttműködésre épül, és nem a konfrontációra. Ez nagyon fontos a teljes térség számára, és ezen túlmenően is a jövő szempontjából. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Lunácsák asszony, most pedig Verzsát asszony kapja meg a szót, két és fél percben parancsoljon. Monsieur le Président. Tisztelt elnök úr, Tisztelt alelnök asszony, kedves kollégák! Valóban Kirgisztánban a helyzet rendkívül instabil. Ugyanakkor ez az ország azon közé tartozott, és még talán most is az, amelyik leginkább nyitott volt a demokratikus intézmények irányában. A tulipánok forradalom nagy reményeket keltett. Vaszkevasz úr nem tudott válaszolni a lakosság igényeire, és hagyta kifejlődni a korrupciót, sőt ő maga is ez bizonyos családi szellemben ezek, ezzel a lehetőséggel élt, és egy egyre inkább autoriter rendszert épített ki. Az emberi jogvédőke és az újságírók fizették meg ennek az árát átmeneti kormányt hoztak létre áprilisban, de Bakiev úr úgy tűnik, hogy itt sem hajlandó lemondani, még akkor sem, hogyha elhagyta az országot, és további lázadások voltak az ország déli részén és a főváros környékén is tisztelt főképviselő asszony, ennek az országnak stratégiai fontossága van, és nem csak katonai szempontból. Nem szabad, hogy játékterévé váljon egyes nagyhatalmaknak. Az Európai Unió annak ellenére, hogy ö, bizonyos dolgokat már mondott, nincs kellően jelen ebben a térségben. Ö, diplomáciai jelenléte is nagyon szerény. Ez, nem arról, mindig csak az Egyesült államokról, az Oroszországot, illetve Kazaksztánt halljuk nyilatkozni ezekben a kérdésekben. Ugyanakkor nagyon fontos az uniónak a szerepvállalása, hogy biztosít tartva legyen ennek az országnak a függetlensége. Igaza van önnek a, a főképviselő asszony, hogy a jogállamiság felé kell elmenni, de nagy, méghozzá nagyon gyorsan. És egyes kollégák már elmondták, igazi stratégiát kell kidolgozni a világ etérsége számára. Segítenünk kell ennek az országnak, hogy ö, leküzdje a szegénységet. 40% a lakosságnak a küsz, szegénységi küszöb alatt él. Segíteni kell a gazdasági fejlődést, és ahogy ön is elmondta, különösen az oktatás, egészségügy terén de például a víz biztosítása érdekében is, ez egy alapvető kérdés ebben a térségben. Természetesen támogatnunk kell a demokráciát, az emberi jog védelmét, ez a legsürgetőbb jelenleg kötelezettségvállalásunk, biztos asszony, az kell, hogy legyen, hogy megakadályozzuk, hogy ez az ország az integrizmusba és egy újabb autoriter rendszer irányába lépjen el. Nem a belügyeibe kell beavatkoznunk ennek az országnak, hanem segítenünk kell a kirgizeket, ma, hogy maguk megtalálják a bizalmat és bizalmat építsenek a demokráciával. Ez a fontos ennek a térségnek. Eh, ora la parola. Köszönöm szépen. Provera képviselőnek adom meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A kirgiz helyzet nagyon fontos a közép-ázsiai térség stabilitása szempontjából. Egy olyan térségről van szó, amelyben Európa különösen érdekelt, hiszen az energiaellátás, nyersanyagellátás nagy része innét érkezik. Az április 7-i lázongások után fontos, hogy stabil, demokratikus feltételek álljanak vissza. Szabad választásokra van szükség, mégpedig rövid határidőn belül. Nagyon sok fegyver van az országban, amelyeket bűnbandák csempésztek idebe, és ez természetesen fegyveres konfliktusokat és a terrorizmus táptalaját jelenthetik. Európa fontos, hogy az ebs e együtt működjön, a béke helyreállítása érdekében, a demokratikus intézmények kialakítása érdekében, és a következő választásokat illetően választási megfigyelő misszió veszi kezdetét, új alkotmány egy új demokratikus rendszerre van szükség, és a tényleges demokrácia megteremtődésére. Ez csak erőteljesebb politikai bevonásra lehetséges, a polgárok erőteljesebb bevonása mellett és azt gondolom, hogy még sokáig kell ezen az ügyön fáradoznunk. Köszönöm szépen, két percben Vajder asszony kapja meg a szót. Uh, thank you, Chair. Dear colleague. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, a múlt heti zavargások Kirgizisztánt politikai, jogi és gazdasági válságba sodorták. Az alkotmánybíróság beszüntette a munkáját, és úgy tűnik, hogy nincs koordináció az idegenes kormány működésében. Bakiev megmutatott elnök maga azt mondta, hogy nem mondott le azt látom, hogy helyi csoportok próbálják átvenni a kormányzást, és etnikai indítottságú csoportok félelmet keltenek az emberekben, és etnikai erőszakot alkalmaznak. Bűnöző csoportok egyre aktívabbak, sok a rablás, fegyver egyre több kerül elő, és az EU állampolgárok biztonságát is egyre nagyobb veszély fenyegeti. A jelenlegi ideiglenes kormány képtelen arra, hogy a fenyegetettségre választ adjon. A helyzet a helybéliek számára sem világos. A főképviselő két nyilatkozatot tett az aggájait, ezekben fogalmazta meg, de sürgetően szükség lenne gyakorlati és konkrét lépésekre. Fontos, hogy határozott álláspontot alakítson ki a főképviselő Kirgizisztánban, mert ez stratégiai szempontból rendkívül fontos ország. A jelenlétünket erősíteni kell, együtt kell működni az ensz az USA-val és az nemzetközi szervezetekkel, hiszen jelenlegi kormány képtelen megvédeni az emberek életét és vagyonát. Az EU független vizsgálatot kell, hogy végezzen, ki kell deríteni azt, hogy a zavargásoknak mi volt az oka és milyen hatása voltak. A Kirgiz Bank és a Fejlesztési Ügynökség eszközeiről is, vagyonáról is felmérést kell végezni. Az EU állampolgárok haboznak, nem tudják igazából, hogy milyen a helyzet, és a helyzet bizonytalansága alááshatja a régióban és a világ többi részén is az EU hitelességét. Kettő percben megadom a szót Teo Karósz asszonynak. Tisztelt elnök úr, eh, tisztelt eh, Aston asszony! 20 éve, hogy Kirgisztán eh, függetlenné vált, és különböző típusú kormányai voltak az elmúlt időszakban, és lassan-lassan lépegetett a demokrácia felé. Azt mondhatom, hogy én magam is jártam ebben az országban a mm, orvosi pályafutásom során azok az emberek, akiket megdöntöttek, és akik megdöntötték őket, ugyanahoz a rezsimhez tartoznak. Jelenleg a hadsereg megszállta a fővárost, és letartóztatja az embereket. Ennek ellenére egyértelmű, világos álláspontot kell képviselnünk a hatalmon lévő kormányjal, mert ez az ország a polgárháború szélére sodródott ön is nyilván ismeri, de brüsszeli nagykövetén keresztül, Dzsingi Szajmánon keresztül Kirgisztánt. Ez egy olyan ország, amelynek csodálatos a kultúrája, de sajnálatos módon ez az ország most a polgárháború szélén táncol, és nem tudom, hogy sikerül-e majd megelőzni itt a terrorizmust. ennek az országnak a részvétele, illetve az EBSZ e folyamatban úgy tűnik, hogy nem elegendő. Ez az ország semmiféle modernizációt, semmiféle javulást nem élvezett a demokrácia építése közben. A lakosság jóval a szegénységi küszöb alatt él, ezért fontos, hogy az Európai Parlament a többi európai intézménnyel együtt, a bizottsággal, tanácssal mobilizálja magát és felülvizsgálja a stratégiáját ezzel az országgal, ezzel a térséggel kapcsolatban. Fontos lenne, hogy az Európai Parlament egy delegációja nyomon kövesse a helyzet alakulását, és azt, hogy a támogatásra segélyeket hogyan használják fel, amik elsősorban az oktatási és egészségügyi célokat kell, hogy szolgálja. Kirgisztán destabilizáció az egész térséget destabilizálja, és ennek következményei vannak az Európai Unióra. Hogyha az Unió hozzá akar járulni a békéhez, akkor most kell, hogy reagáljon. Most pedig rátérünk a spontán hozzászólásokra, mondja az elnök, és megadom a szót Amescu asszonynak kârgâzstan este deosebit de îngrijorătoare această ară are o poziie strategică. nagyon aggasztó kirgisztánnak a helyzete ez az ország ez közép ázsiában stratégiai helyet foglal el amerikai katonai támaszpont van aminek nagyon, ami nagyon fontos az afganisztáni hadműveletek szempontjából és ott vannak az orosz ö, csapatok és a múlt heti ö, zavargások Eh, tiltakozások eh, emberéleteket követeltek. A hatóságoknak fel kell lépniük oly módon, hogy a polgári lakosság életét megkíméljék. Még tegnap is voltak összecsapások eh, a kirgiz etnikai csoportok, törökök és oroszok között. Ezek nagyon font, jelentős orosz és üzbég közösségek is vannak ott. Ez az egész térséget fontos. Grazie, onorevole Basescu. La parola... Köszönöm szépen, Basescu úr. Ivo Weigel úr a szó. Köszönöm szépen. Elnök asszony. A nyugtalanító események, a zavargások Kirgizisztánban minket is aggájjal töltenek el. Meg kell próbálnunk hozzájárulni ahhoz, hogy stabilizálódjon a helyzet. Az EU hozzáállása a régióhoz nagyon fontos, és lényeges az is, hogy továbbra is elkötelezettek legyünk a tekintetben, hogy milyen stratégiánkt alkalmazzunk. De mindenek előtt az emberi életek megóvására kell hangsúlyt fektetni. Szaharai aktivisták egyébként Marokkóban sztrájkot folytatnak a börtönökben, és hamarosan meg fognak halni. Kérdezem önt, Esten asszony, kollégáival próbálja meg mindent megtenni annak érdekében, hogy megoldódjon ez a helyzet, mielőtt túl késő lenne. Köszönöm, Weigel úr, mondja az elnök. Mindenki, aki szót kért, megkapja a szót, csak ki kell várniuk a sort. Henek úr. A biskeki események nagyon riasztóak, és ez a 2005-ös tulipános, revorú, tulipános forradalmat idézik fel, amikor Bakiev még demokráciát ígér, de azóta egy autokrata korrupcióval terhelt rezsimet működtetett. A radikális eh, iszlamisták az elmúlt években eh, megtelepedtek Kirgizisztánban. Prioritás kell, hogy legyen az EU ennek a régiónak. Fel kell ismernünk eh, azt, hogy Otumbajeva egy új kormányt hozott létre, és közös érdekeink vannak Oroszországgal. Oroszország tulajdonképpen támogatta a forradalmat és Bakiev megbuktatását. Roza Otumbajeva jelen az Egyesült Királyságban nagykövetként szolgált, ezért nagyon jól ismeri az EU működését. közép az energia és a globális biztonság szempontjából is kulcsfontosságú régió és az USA légi bázisa rendkívül fontos az ISAF afganisztáni missziójának a sikeres lebonyolításához is. Köszönöm szépen, és Boris úr kapja meg a szót. Tisztelt elnök úr! Öt évvel a tulipános forradalomat követően, öt évvel azután, hogy Alajev megbukott, most a helyzet egyszerűen véressé vált, és egy újabb forradalomra került sor. Miért? Természetesen nepotizmus van ebben az országban, nincsen demokratikus állam, és van a gazdasági problémái is az országnak úgy gondolom, hogy a kezdeményezés, amelyről ön beszélt, azaz, hogy Morel úr nak lehetősége lenne be, arról, arra, hogy beszámolja nekünk a kirgisztáni helyzetről. Szerintem ez mindenképpen támogatandó kezdeményezés. Ne feledjük el, hogy ott katonai bázisok vannak, és az Európai Uniónak érdeke is vannak ebben az országban. Fontos ügyelni arra, hogy ez az ország demokratikus maradjon. Több mint 80 halálos áldozata, áldozat van, ez rossz jel, és fontos, hogy ez a misszió sikeres legyen. Köszönöm, Boris úr, mondja az elnök. Freida úr következik. Mulțumesc, domnule președinte. Kurmanbek Kiev nu e nici primul și cu siguranță nici ultimul. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelenlegi diktáról, diktátor Kirgizisztán elnöke nem az első, és minden bizonyal nem az utolsó vezető, aki csalódást okoz. Az ő neve a demokráciához kapcsolódott, de most a szolid intézmények nélkül bármely politikus okozhat csalódást, korrupcióba keveredhet, megvesztegedési ügyekbe, és arról sem szabad megfeledkezni, hogy van egy amerikai és egy orosz katonai bázis is Kirgisztánban, és a megvesztegetést mindig is használták a nyugattal való kapcsolatokban. Nem volt konszenzus a politikai erők között. Most nagyon sürgető kérdés az erőszakos cselekmények megakadályozása, és gyors választ kell telen gyors megoldást, hiszen nem lehet új alkotmány az erőszak mellett. Köszönöm szépen! a dir A kirgisztáni helyzet eufemizmus, hogyha azt mondjuk, hogy aggasztó, különösen, hogyha azt is meghallgatjuk, hogy mit mondtak a külügyminiszter, és úgy tűnik, hogy Kirgisztánnak a jövője egyre inkább eltolódik e, Oroszország e, vám e, egy területe tévé válik. Nem lehet tudni, hogy milyen sors vár az országra, de azt látjuk, hogy a hon, az orosz honvédelmi minisztérió, miniszter Vakiev úrnak a távozását segítette. A Kirgisztán 5 millió lakossággal rendelkező ország, és az egyetlen olyan ország, ahol van egy időben egy amerikai és egy orosz katonai támaszpont. Alapvetően fontos, hogy elkerüljük azt, hogy itt polgárháború törjön ki mindenképpen segíteni kell ezt az országot, hogy parlamentális köztársasággá váljon az elkövetkezendő hat hónapban. Ashton azt, hogy ön is elmondta, ez nem megy akkor, hogyha nem működünk együtt két területen. Diplomáciai területen is erőfeszítéseket kell tennünk, de hogy Ashton hogy elmondta, konkrét anyagi területen is fel kell lépnünk nagyon gyorsan segítséget kell nyújtanunk annak érdekében, hogy ne legyenek szociális feszültségek. Gyorsan és jól kell cselekednünk, mert egy újabb próba ez Európa számára. Remélem, hogy itt legalább időben tudunk fellépni. Kéri az elnök, hogy máskor beszéljen lassabban, mert egyébként a tolmácsok nem tudják követni. Köszönöm, Mayer kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor a Szovjetunió a 90-es évek elején megszűnt, akkor az új demokráciákról eh, azt gondolták, hogy maguktól fejlődnek. Óriási negatív hagyatéka van ezeknek az utódállamoknak, és továbbra is elnyomja őket Oroszország. Éppen ezért van ilyen sok eh, vallási és kulturális konfliktus. A demokrácia nem alakul ki már orhol, főleg nem akkor, amikor a korruptok meggazdagszanak az ország kárára. Biskekben üzbék és tadzsik zsoldosok lőttek az emberekre. Ez, nagyon, ez a konfliktus veszélyes lehet egész Közép-Ázsiára nézve. Az Európai Uniónak hozzá kell járulni a helyzet megváltoztatásához és jelenleg nagyon nehéz eh, ezt a feladatot megoldani. Nagyon fontos eh, fejlesztési segítséget nyújtani, és a korrupció elleni küzdelemnek eh, prioritást kell élveznie, hiszen csak akkor van esélyük a közép demokráciáknak, ha ezt megszüntetjük. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Benerat úr kap szót. Um, Köszönöm szépen. Kedves kollégák, az európai projekt új léptéket kap. Lehetővé teszi az Európai Könyvtár, hogy jobban fellépjünk kulturális területen. A különböző országoknak a részvétele ebben a projektben alapvetően fontos. Ez a kezdeményezés alapértékeket érint, a kulturális diversitást, az egyik horizontján a kontinensünknek Afrika található, de ugyanakkor ott kolonializmus és rabszolgasságot tapasztalunk. Ezekkel az országokkal szemben vannak kötelezettségeink. A pénzügyi kompenzáció nem oldja meg a helyzetet, de hála az európai projektnak hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az európai népek segítsék az Amadou Apatou Mali egy mali ö, ö, tudós azt mondta, hogy amikor meghal egy idős ember, akkor egy könyvtár semmisül meg a halálával. Fontos, hogy elősegítsük a ö, hozzáférést a kultúrához, és így lehetővé tesztjük, hogy emberi dimenziót kapjunk. Ez egy lehetőség, hogy a diver- kulturális diversitás fennmaradjon, ami valamennyünk számára fontos. Grazie. Köszönöm szépen. Megadom a szót a főképviselő asszonynak, aki az Európai Bizottság alelnöke is. És úgy gondolom, mind a két címet meg kell említenünk, itt csak főképviselő szerepel, de nagyon lényeges az is, hogy ön a bizottság alelnöke is. Esten asszony. Igen, hát itt ülök egyébként is, ahol a bizottság képviselői ülnek. A tisztelt képviselők nagyon fontos megjegyzéseket tettek. A rövid idő alatt megpróbálok minél többre reagálni. Brock úr, Tenek úr és mások beszéltek arról, hogy mennyire fontos szempont az, hogy az egyik legszegényebb közép-ázsiai országról van szó, és az egyfőre jutó EU támogatást növelni kell. A stratégiánknak ez fontos része kell, hogy legyen. Szoboda úr beszélt arról, hogy garantálni kell azt, hogy őszinte politikai eh, reformot eh, valósítsunk meg az ENSZ-el, az ebs együttműködve, együttműködve azokkal, akik eh, a régióban az elmúlt napokban folyamatosan hangoztatták ezt a szempontot. A reform központ jelentőségű a jövőbeni fejleményekkel kapcsolatban, politikai stabilitást kell teremteni a régióban. Alaposan nézzünk körül, hiszen létezik stratégia, közép-ázsia stratégia, amit felülvizsgáljunk, és majd az új külügyi szolgálat felállásával kapcsolatban is megnézzük jobban, hogy a stratégia átalakítását hogyan kell megvalósítanunk a tanács parlament támogatásával pozitív és konstruktív a megközelítésünk. Több képviselő beszélt arról, hogy a jogállamiság mennyire fontos. Nyilvánvaló, mindent megteszünk majd ebben az országban annak érdekében, hogy tiszteletben tartsák a e, jogot, működjenek a e, bíróságok, működjön a jogrend, és e, a nagyon lényeges alkotmányos reform tovább menjen. A választásokkal kapcsolatban a briefing, briefing során én azt mondtam, hogy jelent jelentősen, vagy borzasztóan kevés az idő a választásokig, és az alatt nagyon sok mindent kell megtenni. Pénzügyi támogatás, jogállamiság, politikai, alkotmányos reform, ezeket már említettük, és gazdasági kérdésekre is válaszolni kell. Az országban a gazdag országok is segítséget nyújtanak a vízellátás rendbetételében. Már több mint év, öt éve zajlik ez a munka, vissza kell térni majd ehhez a munkához, amint sikerült leküzdeni a válságot, és stabil kormány lesz hatalmon. Azt hiszem, hogy talán igazunk van, amikor a jelenlegi szinten valósítottuk meg a jelenlétünket ebben a régióban kollégám nemrég tért vissza a régióból, és április 27-én az APEC szakbizottságban beszámol majd a képviselőknek az ott látottakról. Óránként érkeznek új és új jelentések, és a, meg, azt mondhatjuk, hogy a különleges megbízott keret oda küldésével a jelenlétük biztosított a régióban. Nem szabad alábecsülni véleményem szerint sem több kérdésnek a jelentőségét. Például Mader asszony beszélt az instabilitásról, arról, hogy milyen bizonytalan a helyzet, sok a híresztelés. Éreztem már, mi megpróbáltuk pontosan meghatározni, hogy a néhány létfontosságú első napban már mit kívánunk megtenni. A, az utolsó megjegyzésem pedig a következő a jelenlegi kormány alakítás kapcsán az új kormánynak olyan tagjai is lesznek, akik emberi aktivisták és akik szenvedtek az előző elnök elnyomásától. Bár nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy a politika milyen természetű ebben az országban és tulajdonképpen az egész régióban, azért meg kell próbálnunk esélyt adni ennek a kormánynak, hogy álljon fel megfelelően, és próbálják a rendkívül lényeges alkotmányos reformot végigvinni, tartsák meg a választásokat, Ezeket a törekvéseket eh, most is és a jövőben is támogatni fogjuk. Nagyon hálás vagyok az elhangzott eh, megjegyzésekért, és eh, ilyen irányelvek mentén fogjuk kidolgozni a stratégiát. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm az elnök asszonynak, főképviselő asszonynak, amit elmondott, és rátérhetünk a következő napi rendi pontra. Ez pedig az ön nyilatkozata az EU-Kanada csúcs találkozóval kapcsolatban. Három módosító állásfoglalás irányú